Well, ladies and gentlemen, it's five Kedves kollégák, öt perccel már túlléptük az időnket, el kellett volna kezdeni az ülést, ennél tovább sajnos nem várhatok. Nos, most ma a Brexitet a Brexit hatását az európai energiai rendszerre kéne megbeszélnünk, az energiapolitikára vonatkozó relevanciákat. Üdvözlöm az ITRE valamennyi tagját, és valamennyi vendégünket. Állítólag, eredetileg azt mondták nekem, hogy nem fogunk beférni be a terembe, hát sajnos beférünk, de ha kevesebben vagyunk, annak is van előnye, mert akkor annál több kérdésre és intenzívebb eszmeselére lesz alkalom panelünk tagjaival, és akkor beszéljünk a konkrét témákról. Az EU és az Egyesült Királyság piaca nyilvánvalóan nagyon szorosan össze tartoznak, összefonódnak. Ö, elsősorban nyilván Franciaországgal, a francia gazdasággal, Hollandiával, Konkrétan ugye vezetékrendszer is összeköti az Egyesült Királyságot ezekkel az országokkal, meg Norvégiával is. Közösen használt olajmezők vannak, nem csak az Eurotunnelről beszélek, hanem energia, energetikai csatorna rendszerekről. Nem hinném, hogy ezt most fel kéne robbantani a Brexit után, ezt az egész infrastruktúrát. Tehát, tehát arról fogunk ma beszélni, hogy akkor viszont, ha nem, akkor hogyan egyezzünk meg például ezen infrastruktúrák használatáról. Másfél óránk van erre a vitára. Hat, négy órakor kell befejeznünk az ülést. A workshop az interneten is megjelenik, mindenki igazítsa meg a szakállát, bajuszát, haját, mert képernyőn vagyunk. Az ITRA, ITRA bizottság honlapján is megjelennek a mai előadások, és a parlament honlapján is ott lesznek majd. Bevezető előadóink 10-10 percet kapnak majd előadásaikra. Érdemes elmondani, hogy a politikusok általában nem szokták betartani beszédidejüket, a szakemberek viszont az a tapasztalatunk, hogy igen, hát akkor tartsuk ezt a tradíciót, illetve majd meglátjuk, hogy önök szakemberek vagy politikusok inkább. Az önök négy előadónk előadásai után pedig kérdésekre és válaszokra kerül sor. Össze fogjuk gyűjteni a kérdéseket, meglátjuk majd, hogy mely kérdések kinek a kompetencia területére tartoznak elsősorban, és akkor önök eldönthetik, hogy mire, mely kérdésekre válaszolnak. Bőven lesz itt ide-oda labdadobálás, hiszen hát sajnos nem vagyunk túl sokan. Először megadom Talietet Pietra úrnak a szót, hogy bevezesse a témát. Az EU 2025-ig terjedő energia tervezése és a Brexit hatása. Talia Pietra úr nemzetközi energetikai témák szakértője, az energiapiacok, az európai és nemzetközi klíma változás és energia kapcsolatok törökországi energetikai kérdések szakértője. Ugye a Turkey Stream projekt kapcsán ez különösen érdekes lehet. Több szakfolyóirat szerkesztőségi tagja, a European Energy Journal-ben és a European Economic Association ben is tevékenykedik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy eljöttek, hogy megvittassák velünk a Brexit hatását az európai energiapiacra. Tavaly azért kértek önök föl minket, hogy végezzünk el tanulmányokat, hiszen nyilvánvaló, hogy a 27-ekre komoly hatása lesz az Egyesült Királyság kilépésének. Persze sok ilyen tanulmány létezik már, parlamenti felkérés nélkül is, de specifikusan az EU 27-ekre gyakorolt hatást még kevesen vizsgálták, és mi ebben mozgunk az EU 27-ek cégeire, politikájára vonatkozó hatásokra próbáltunk koncentrálni. Nyolc különböző altémát vizsgáltunk meg, ezeket szeretném önökkel áttekinteni. Megnéztük, hogy milyen hatása lesz az energi- európai energiapiacra, Brexitnek az EU alapokra, az energiaprojekteket támogató alapokra, a szabályozó szervezetekre, arra, hogy Európa hogy tudja majd a klíma célkitűzéseit az Egyesült Királyság nélkül teljesíteni, biztonságpolitikai, e- energiaellátási kérdésekre koncentráltunk, illetve az atomenergiára külön, hiszen az energia piacokra, az energetikai cégekre ennek különös hatással lehet, és Írországra külön ö, odafigyeltünk. Előre bocsátanám, hogy általánosságban nem talált láttunk az EU27-ekre vonatkozó olyan specifikus hatást, amely piaci összeomlásra utalna. Az Egyesült Királyság nélkül is úgy tűnik, hogy az EU képes lesz a saját magának kitűzött energiaellátási és klímacélokat teljesíteni. Ugyanakkor azért azt látnunk kell, hogy a részletkérdések területén azonban bőven van megoldani való. És ezt ráadásul rövid idő alatt kell megtárgyalni. Különösképpen oda kell figyelni arra, hogy milyen hatása lesz Írországra, a UK kilépésének, ezt tartjuk a legkényesebb ö, témának. De engedjék meg, hogy akkor egyenként beszéljek ezekről a témákról. Mint a VTO tagja, az Egyesült Királyságnak nyilván továbbra is szabadkereskedelmi jogosítványai lesznek más VTO országok irányában energiát exportálni vagy onnan importálni. Kölcsönös érdeke mindkét félnek, hogy megegyezzenek arról, hogy milyen energetikai kereskedelmi megállapodásokat kötnek. Nem hisszük azt, hogy ezt ne lehetne megtárgyalni, ne lehetne eredményre jutni, hiszen mondom, mindkét fél egyformán érdekelt. Ugyanakkor, ha az Egyesült Királyságot nem kötik többé az EU szabályai és intézményi struktúrái, akkor kijelentkezhet az optimalizációs európai programokból, és ez oda vezethet, hogy az energia termelés, illetve szállítás hatékonysága ö, csökken a két fél között. Ami az energiaadót illeti, nem gondoljuk, hogy a Brexitnek az Európai Unió adórendszerére különösebb hatása lenne. Fordítva már inkább. Ami az EU alapok hozzáférhetőségét illeti energiaprojektekhez. az Egyesült Királyság a Brexit után csak nagyon korlátozottan fér majd hozzá az FC, a CEFA, Horizont, az EPR alapokhoz, ha egyáltalán. Ugyanakkor erről ez tárgyalások függvénye, hogy mihez és mennyire fér majd hozzá az Egyesült Királyság. A beruházási bank alapjaihoz mindenképpen hozzáfér majd a jövőben is, és az Európai Beruházási Alapon sok múlik, az Európai Beruházási Bankon konkrétabban, hogy milyen megállapodásokat köt az Egyesült Királysággal. sok minden múlik tehát ezeken a tárgyalásokon. Ami az energetikai szabályozó testületekben való részvételt illeti, a Brexit után sem ö, fogja jelentősen megváltoztatni a szavazati arányokat ezekben a testületekben. Az ESA, a, az ACER, a CIRA, e az enso és az ENSOG, amiről beszélünk. A Brexit után minden Egyesült Királysági képviselő továbbra is megtarthatja helyét ezekben a szervezetekben, de ha azok határozatokat hoznak, EU programokat hajtanak végre, akkor az EU fenntarthatja, és hát többségileg kiszavazhatja az Egyesült Királyság esetlegesen eltérő véleményét. Nagyon kényes kérdés az, hogy mennyire sikerül a kitűzött európai klímacélokat teljesíteni az Egyesült Királyság nélkül. Véleményünk szerint, ha az Egyesült Királyság hajlandó az EU energetikai klímacéljaihoz továbbra is csatlakozni önkéntesen, akkor részt vehet majd az Energiaunió irányító testületekben is. Ha azonban nem kívánja ezt, akkor valószínűleg az európai célokat is módosítani kell majd. És nem biztos, hogy teljes körülön teljesíthetők lesznek, hiszen az EU átlagot az Egyesült Királysági adatok is jelentősen befolyásolják, már csak statisztikailag is. Az európai ITS e rendszerből való esetleges kilépése esetén rövid távon ITS jogosultság többlet lesz, de hosszabb távon ez az egyensúly visszaáll. Ami az elektromos villamos áramot illeti, az EU 27-eket nem fogja a Brexit különösebben befolyásolni, hiszen az EU és az Egyesült Királyság közötti villamosenergia kereskedelem volumene eddig sem volt nagy, az összefogyasztás mindössze 1%-a. Más a helyzet a gáz import-export tekintetében, bár itt is korlátozott hatásokat ö, jóslunk csak, hiszen főleg Írországban, ez nagyon kényes kérdés, Írország gázfogyasztásának 56%-át az Egyesült Királyságból szerzi be. Tehát ha az Egyesült Királyság integráltsági szintje csökken, akkor Írország hirtelen nehéz helyzetbe kerül, megdrágulhat jelentősen a földgáz importja az Egyesült Királyságból. Ami az atomenergiát illeti, Az Euratomból való kilépés és szándék megmaradása esetén, és az Egyesült Királyság jelezte, hogy ki, kép, ki kíván lépni az Euratomból, a fehér könyvben is már ez benne van. Ezt már a House of Lords és a House of Commons is megtárgyalta. Tehát egyértelműnek tűnik, hogy az Euratomból az Egyesült Királyság kilép. Ennek következtében egy kilépési megállapodást kell majd kötni, így az Európai Unió semmilyen felügyeleti joggal nem rendelkezik majd az Egyesült Királyság atomerőművei fölött, ugyanakkor a kilépési megállapodásban le kell fektetni a nukleáris biztonság és a radioaktív hulladékok elhelyezésének biztonságos módjának garantálását. Ezt a két dolgot mindenképpen tartalmaznia kell a kilépési megállapodásnak. A, az atomenergia biztonsága tekintetében a két fél úgy tűnik, hogy meg fog tudni egyezni. Mindenki a saját területért felelősen, de hasonló normákat követ. Ami a radioaktív hulladékokat illeti, itt az elfben a két fél megegyezik abban, hogy a mindkét fél önmaga felelős ezen hulladékok biztonságos elhelyezésért vagy megsemmisítésért. Hogy milyen hatása lesz az európai energetikai piacra a Brexitnek, és különösképpen a cégekre, nem sok európai cég vesz részt a brit energetikai piacon, van jelen az EU energetik, az Egyesült Királyság energetikai piacán, és így módon a hatások is korlátozottak lesznek. Az a kevés európai cég, amely jelen van az Egyesült Királyságban, pedig valószínűleg képes lesz a megváltozott körülmények között is működni. Várhatóan a jogviták rendezésének a helye London lesz, és az Egyesült Királyság joga alapján kell majd az ilyen cégek jogvitáiban eljárni. Az Egyesült Királyság továbbra is jelentős gáz kereskedelmi központ lesz, és az Egyesült Királyságnak is megéri, hogy a kereskedelmi szabályok tekintetében igazodjon az EU és a nemzetközi szabályokhoz, de ö, itt valószínűleg nem engedhetik meg maguknak azt, hogy lazítsanak a jelenlegi szabályok betartásán. Írországra gyakorolt hatása a dolognak azonban itt megint csak más, és itt is arra jutottunk, hogy Írország különösen kényes helyzetben van, mert Írország energetikai rendszerét jelentősen megváltoztatja majd ez a helyzet. Szinte egész Írországban Egyesült Királyságbeli cégek biztosítják az energiát. Ugye a gázügyében mondtam, hogy 56%-os ez a jelenlét, és Írország számára, és az Egyesült Királyság számára is az írek számára az lenne, hogyha a legjobb, hogyha az Egyesült Királyság benn maradna az Energia Unióban. A legrosszabb helyzet pedig az lehet, hogyha csak a Highland régió marad benn az Energia Unióban. És ahhoz, hogy itt a különböző versenyszereplők egyformás működjenek Írországban tovább. Elképzelhető, hogy Írországnak az EU energetikai szabályai alól derogációkat kell majd adni, ugyanakkor nem látható még, hogy Írország külön kezelése mennyi negatív és pozitív hatással jár. Lejárt az időm, akkor visszaadom a szót az idejének, összidejének csak 30 csak 30%-kal lépte túl felszólás idejét, úgyhogy megállítom, hogy ön politikus. Most Szakman úrnak adok szót. Ő a jövő EU energia politikájáról és az EU Egyesült Királyság gáz kapcsolatairól fog beszélni. Rekman úr, klímaváltozási és gázenergetikai szakértő, az emissziókereskedelem szakértője, különösen, különös tekintettel a villamos energetikai ügyekre, és ö, ö, jól ismeri ezeket a piacokat, a piaci koncentráció kérdését, az emissziókereskedelmi rendszert és az átviteli infrastruktúrák gazdasági vonatkozásait dél-európai vonatkozásban. Érdekes, hogy önök mindketten végül is földközi tengeri térség szakértői, de az ő önök tudása mégiscsak valid a mi témák szempontjából. Köszönöm szépen, Valicek úr. Köszönöm, hogy meghívtak, és lehetőséget kaptam arra, hogy beszéljek itt önök előtt. Amit elmondok, annak az alapja ez a jelentés, amit az ITRE szakbizottságnak készítettünk, mint egy 130 oldalas ez az anyag, és ennek egy része foglalkozik az Egyesült Királysággal folytatott villamosáram és gázpartnerséggel vagy kereskedelemmel. Kezdjük a gázkereskedelemmel. Elég jó képet, pozitív képet kapunk az EU szemszögéből. Az Egyesült Királyság nettó földgáz importőr. Elég nagy a kölcsönös függőség London és Brüsszel között. És miután az EU nagyon sok eh, kívüli szomszédos országgal folytat gázkereskedelmet. Eh, valószínű, hogy itt is majd egy sikerül egy megállapodást eh, kötni, mely viszonylag hatékony lesz. Írországról majd később fogunk még beszélni. Villamos energiakereskedelem tekintetében is komoly nettó importőr az Egyesült Királyság, a kontinensről nagyon sok áramot vesz Franciaországból, és Írországnak eh, itt is eh, exportál áramot. Az Egyesült Királyság és az EU közötti villamosenergia kereskedelem sokkal eh, kisebb volumenű, mint a gáz, 1,2 milliárd euró, ami csak pár százaléka a gáz kereskedelemnek de amiért fontosabb beszélni a villamos áramról az az, hogy itt sokkal több koordinációra van szükség amikor a, az árampiacokról beszélünk, ugye az áram nem tárolható, és ha valami történik az Egyesült Királyságban, akkor valami ugyanaz eh, Hollandiában és Franciaországban is bekövetkezik. A dekarbonizáció eh, az EU nagy terve a következő évtizedekben, ezért nőni fog a villamosáram aránya, eh, azért is, mert nő a megújulók aránya az egész rendszerben. Fontos, hogy eh, látni, hogy itt nagy a volatilitás. Az Egyesült Királyság és az EU közötti kereskedelem meg fog kettőződni, ahogyha a jövőben eh, a villamosenergia hálózatok, átiteli hálózatok eh, elkészülnek. A villamosenergiával viszonylag könnyű kereskedni az EU, EU eh, e tagállamok országokkal, illetve eu kívüli országokkal látunk Spanyolország, Marokkó, illetve Finország, Oroszország, valamint a balti országok vonatkozásában ilyen kereskedelmet. A fő kérdés itt az, hogy a villamosáram nem egy ilyen jellemző árucikk, vagy mint azt mondjuk, hogy A és B ország között x kilovattóra lesz a kereskedelem, itt EU szeretné létrehozni egy belső energeti piacot. Itt nagyon komplex ez a rendszer, sok különböző cashflow áramlatot, nagyon sok elemet találunk. A tagállamok közötti kereskedelmet, azután van koordináció, van egyfajta kapacitáskereskedelem, ezt próbálják most önöképpen harmonizálni, a, egy egyensúlyt keresik sok tekintetben, de egy nagyon komplex piac alakult ki, és ahogyan hát önök nálam jobban tudják, ez folyamatos fejlődés. Egy ország, amely nem része az egész csomagnak, hanem csak ennek egy részének, hogyan integrálható egy ilyen, egy ilyen komplex piacba. A WTO típusú vámmentes kereskedelem elképzelhető, mint például Oroszországgal vagy Marokkóval de ez nem optimális. Hogyha például az északi tengeren erős a szél, és az Egyesült Királyságban a szél energia, szélenergia, szélkerekek nagyon porognak, akkor ugyanezt nem a holland szélerőművek nem tudják kihasználni, tehát itt el veszendőbe megy energia. Egyébként is csökken a verseny, és ami talán a legfontosabb, a beruházók felé sem optimálisak a jelzések. Ugye az új erőműveket finanszírozni kell, hogyha lehet, hogy az belső piacon kívüli beruházások nem kompatibilisek az eu belülivel, egyszerre lehet túlkapacitás a kontinensen és hiány kifelé. Hosszú távon ezért Hát, annyira, és annyira fontos a dekarbonizáció, amiben ugye mindenkinek részt kell majd venni. A energetikai belső piac minden fél számára előnyökkel kellene, hogy járjon. Az EU saját maga viszonylag könnyen dönthetne a kapacitásokról. Lehet, hogy túl sok lesz a kapacitás, hogyha a Egyesült Királyság és a kontinens vagy az EU egy, egyesíti a kereskedelmét, akkor az EU-nak azt kell biztosítani, hogy a brit túlkapacitások nem nyomják el a kontinensen a beruházások, beruházók felé küldött jelzéseket, tehát az európai érdekeket azért meg kell tudni majd védeni. A második dolog, amit Simona már említett, az EU cégek milyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak majd az Egyesült Királyságban? Az EU-ban a brit piac a legnyitottabb, és nagy EU vállalatok elég sokat investáltak az EU villamosáram és gáz piacába az LDF, e vagy az Ivetróla, másokat is említhetnék, tehát jelentős piaci részesedésük ezeknek a cégeknek a Nagy-Britanniában. Talán ezeknek a cégeknek nagyobb kárt okoz a Brexit, és van egy olyan kockázat, hogy a jelenleg az Egyesült Királyságban aktív európai vállalatok számára nehezebbé válik az, hogy tovább működjenek a brit piacon, itt a szabályozók döntéseitől is sok minden függ, és fontos, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosít fennmaradjon majd a rendszer. A nagykereskedelmi piac integritását is fontos biztosítani, azaz az észerbe be kell vinni minden tranzakciót, meg kell akadályozni a piaci visszaéléseket. Az Egyesült Királyság az EU belül az egyik legnagyobb kereskedelmi hely, olaj és a gázkereskedelem, de a villamosenergia tekintetében is. Az emisszió kereskedelem, mert az ETS-ben is nagy játékos az Egyesült Királyság. Most mi lesz, amikor az Egyesült Királyság ebből kilép? Nem lesz lehetőség az adatok cseréjére, ezért nagyon fontos a mi szemszögünkből, hogy nagyon szigorú finanszírozás és piaci szabályokra van, lesz szükség, hát hasonlókra, mint amelyeket az EU is maga számára is megállapított, hiszen nem lehet, hogy egy ilyen szabályozói joghézakban találja magát az Egyesült Királyság, azért elég nagy küzdelemre számíthatunk, hogy láthatók és transzparensek legyenek a kereskedelmi kapcsolatok. Mind az EU, mind, a, mind az Egyesült Keresek számára hasznos modelleket kell keresni. Az energiaközösség az egyik ilyen lehetséges modell, az energiaközösség tagja nem eh, automatikusan teljes jogú tagja a belső piacnak, de ez egy lehetséges eh, modell, tehát vannak ilyen modellek. Más mellett még két opciót látok. Az egyik egy WTO szintre való visszalépés, ami azt jelenti, hogy ámentesen lehet villamosenergiával és gázzal kereskedni, de hát nem valósul meg az az optimalizáció és az a szofisztikáltság, ami szükséges lenne ahhoz, hogy valóban hatékonyak legyenek az energiapiacok az EU-ban. És még egy alternatíva van, de nagyon sok frusztráló részletet kell megoldani még ha, ahhoz, hogy mondjuk megmaradhasson a status quo. Hogyha az összes szabályt lebontjuk, és csak a villamos energia és a gáz kereskedelmet néznénk, ez elég nagy kihívás lenne, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a helyzetet. Elnök, köszönöm szépen, nagyon jól betartotta a rendelkezésre álló időkeretet, és nagyon érdekes volt minden, amit elmondott. Nekem úgy tűnik, hogy Írországtól eltekintve talán nem is lesz probléma hogy az írek, ez mindig valami különleges dolog, úgyhogy már ezt hozzá vagyunk szokva, ugye? A harmadik előadónk Laura Brain asszony Brexitnek Írországra gyakorolt hatását fogja vizsgálni, és azt, hogy az integrált villamos belső piac Észak-Írország esetében hogy fog működni. Laura már több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az energiaágazatban, nemzet és nemzetközi szinten is dolgozott, gazdasági tanácsadóként működött az utóbbi években magán és állami vállalatoknál, egyaránt volt kormányzati tanácsadó, szabályozóhatóságnál is dolgozott, valamint magántőkebefektető cégeknél is foglalkozott a villamosenergia ágazat privatizációjával számos országban, mint Brazíliában, Tájföldön, hogy csak kettőt említsek ezek közül. Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel ma délután. Nos, amiről beszélni fogok, elsősorban az elektromos áramkereskedelemről, illetve a Brexit erre gyakorolt hatásáról fogok beszélni, majd a gázra is kitérek, de elsősorban az elektromos áramról fogok szólni. Először is, hogy egy-két történeti visszatekintést adjak az egységes elektromos árampiacról 2010-ben alakult ez ki, és az úgynevezett szembizottság irányítja, amely <clears throat> Írországban a munkaadóm, Észak-Írországban itt függetlenül szabályozzák. A szembizottság szabályozza a közös szabályok létrehozását a piacon az elektromos áramkereskedelemben több jogszabály született mindkét országban ennek alátámasztására. Azt hiszem, hogy itt fontos kijelenteni azt, hogy minden piaci résztvevőre ugyanaz vonatkozott, akik a szemen belül tevékenykedtek. Kettős ö, ö, pénz ö, használat volt jellemző, az euró, illetve a font is. Úgyhogy gyakorlatilag a dispatch vonatkozásában egy rendszer működik Írország mindkét részén. A szem a EU belső energiapiacának következtében jött létre, azóta fejlődött, ugye 2007 óta, mióta megszületett, azóta kiszületett a belső energiapiac, nagyon sok útmutatás, szabály született. A szempiacnak az év későbbi folyamán kell majd, hogy kapcsolódjon eh, az EU-s piachoz, eh, ki kell dolgozni nyilván a részleteket, a kódokat eh, és mindenféle útmutatást, ami a határokon átnyúló kereskedelemre vonatkozik. Fontos célkitűzése számunkra, hogy megfeleljünk a szélesebb körű európai jogszabályoknak, de ugyanakkor, hogy javítsuk a hatékonyságát az interkonnektoroknak miben részei vagyunk a nagyobb európai piacnak, a SZEM, Írországban és Észak-Írországban egységes területet fog a kokomon belül képviselni. Tehát látható, hogy milyen mértékben kapcsolódunk az Egyesült Királyságban, körülbelül 1000 megawatt az interkonnekció, 500 és 500 Észak-Írország Skócia vonatkozásában. Még egy további kapcsolódó rendszert fejlesztenek most éppen Írország és Nagy-Britannia között. 6000-6500 megawatt csúcsal olyan 15-20 százalékos a kereslet lefedettsége. Úgyhogy rendkívül fontos szerepet játszanak ezek a kapcsolódó rendszerek az írószági piacon. Nyilván ezek hatékony felhasználása rendkívül fontos, hogy a szélesebb körű európai versennyel felvegyük a fel, versenyt. Az Egyesült Királyság többi része pillanatilag olyan 37-39 ezer megavattos kapcsolódással rendelkeznek az Egyesült Királyság és kontinentális Európa között. 52-54 ezer megawattot képvisel ez a csúcsban. Nyilván vannak új interkonnektorok is tervezés alatt, fejlesztés alatt, vannak olyanok, amelyek már majdnem készek is a felhasználatra, úgyhogy remélhetőleg ez változni fog. Azt is szeretném elmondani, hogy az összekapcsolódás legfontosabb jellemzője az, hogy a szerepük állandóan változik. Történelmi szempontból a szem szerepe változott. 2016-17 óta változott a szerepe, export orientáltabb lett, illetve import orientáltabb a sötétebb részek azt mutatják, hogy éjszaka mennyit exportálunk. Nagyon fontos a megújuló energia felhasználása, illetve a szélenergia kihasználása, mert Írországban azért elég sokat fúj a szél. Éjszaka exportálunk tehát. Talán nem olyan jól látható itt ezen a grafikonon, de a kis zöld narancsárgák export-import jelzések, korábban elsősorban importált a szem, aztán utána megváltozott a helyzet, és kezdtünk nettó exportőrökké válni. Ha az interkonnektorok irányát meg lehetett változtatni, ez nagyon fontos a rendszer hatékonysága szempontjából, és ezt nyilván a szélesebb körű piachoz való kapcsolódás segíti elő. A szem nagyon sok előnye járt az írpiacon, és nyilván szeretnénk, hogyha a továbbiakban is így lenne ez a Brexit ellenére. Nyilván a nagyobb piac nagyobb versenyt is jelent, illetve biztonságosabb ellátást. Nem csak a szélesebb európai piac az, amit figyelembe kell venni, hanem az ír fogyasztókat is. Szeretnénk, hogyha folytatódna a szem, ez az egyik legfontosabb dolog, amire koncentrálni szeretnénk, illetve a kereskedelmi kapcsolatok a jövőben Nagy-Britanniával. Az Egyesült Királyság szeretne a belső energiapiacon maradni, de tudjuk azt is, hogy pillanatilag ez most nem vita tárgya, úgyhogy azt vizsgáljuk, hogy mit teszünk akkor, hogyha ez bekövetkezik. Nyilván a szem folytatása a legfontosabb. Az írkormány szakpolitikája egyértelmű, meg akarja tartani az egységes elektromos árampiacot. Ez nagyon fontos a Brexit vonatkozásában. A megállapodások is megszeltek. Több dolog fontos, hogy folytatódhasson a szem. Például a ö, pályáztatási zóna, ami meg kell, hogy maradjon, az útmutatásoknak Észak-Írországban és Írországban is érvényesülniük kell, illetve ha újfajta EU-s energetikai politika születik a tiszta energiacsomaggal, köszönhetően ezt is tükrözni kell és aktualizálni. Úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos, hogy az EU-val kapcsolatban megfelelések szülessenek. Ide tartozik az állami támogatás, a környezetvédelmi intézkedések, az ide vonatkozó irányelvek, a kibocsátás kereskedelem, a pénzügyi ö, szabályozás, aztán az acernek a, a továbbiakban is fontos szerepe, és nyilván közös megközelítés a panasz, illetve a jogi viták rendezésére. Ez rendkívül fontos. Hogy aztán melyik bíróság fogja ezt rendezni, az Európai Bíróság vagy valamelyik más, ez megállapodás kérdése. Mindazonáltal tudjuk nagyon jól, hogy um, single electricity market. Az ír szigeten szükség van az egységes piacra. Azonban a Brexitnek a Írországban is és Nagy-Britanniában is nagy szerepe lesz és következménye. Kereskedelmi szabályok születnek majd, hogy elősegítsük a határokon átnyúló kereskedelmet az EU, illetve az Egyesült Királyság között. A szem kapcsolódik tehát azokhoz, a, amelyeken keresztül majd kereskedhet Nagy-Britanniával is. Hogyha nem lesz a belső energiapiacon Nagy-Britannia, ugye nagy kérdés lesz, hogy hogyan tud hatékonyan tovább működni a kereskedelem az elektromos árampiacon is. Tudjuk, hogy mi a helyzet az érintettekkel, ezt a közelmúltban az Európai Bizottság is nyilvánosságra hozta, és ha az Egyesült Királyság kilép a belső energiapiachoz, a kereskedelmi platformokhoz már nem fog hozzáférni. Ugyanakkor folytatódik az elektromos áram folyása. A, szob, a szabályoknak ö, mindenképpen érvényesülnie kell, mégpedig bilaterális ö, alapon, az elektromos áram kereskedelem hogyan folyik, milyen intézményeket érint ez, ezeket kiszabályozza, hogyan aktualizáljuk ezt idővel, hogyan születnek meg az új megállapodások, és mikor. Mindezek időbe telnek, úgyhogy ezért gondolom, hogy az egyik legfontosabb üzenetünk, és a legik legfontosabb tényező számunkra az, hogy ami az átmeneti időszakot illeti, hát ez nagyon rövid idő, hogy minden fél megállapodást köthessen, úgyhogy a második fontos dolog számunkra az a tény, hogy nagyon sok olyan ország van, nem csak mi, amelyeknek meg kell vizsgálniuk, hogy a Nagy-Britanniával az új kereskedelmi szabályokat hogyan fogják végrehajtani. Jó lenne, hogyha közös alapokra helyeznék ezt, ez mindenképpen hatékonyabb lenne. Írország az Egyesült Királysággal bilaterális alapon fog tárgyalni, ennek végül is lesz előnye Franciaország, Belgium, Hollandia szempontjából is, hiszen ők is kapcsolódnak ezekhez a ö, hálózatokhoz, ö, és jobb, jó lenne, ha közös lenne a megállapodás, a megközelítése is a megállapodásoknak. Nagyon fontos, hogy ez az átmeneti időszak minél hamarabb beinduljon. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük, hölgyem. A negyedik előadónk Berta Pikamelasszony lesz, aki az Egyesült Királyság kivonulásának Euratomra gyakorolt potenciális hatásával fog foglalkozni ő maga az Eurotannál dolgozott sokáig, 2004 óta, azóta pedig a radioaktív hulladékok elhelyezésének szakértőjévé képezte ki magát, és új típusú atomenergia projektekkel foglalkozik, és általában a Brexit atomenergetikai hatásával foglalkozik. Megadom a szót, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Az atomiparban a, az Euratom szerződés a mérvadó. Tudjuk, hogy az Egyesült Királyság ki kíván ebből lépni tehát el kellett kezdenünk foglalkozni ennek következményeivel, az EU 27-ekre gyakorolt hatásokkal. Néhány következtetést szeretnék itt önökkel megosztani, amelyekre jutottunk. A Foratom szervezet, amelynél ezt végeztem, ezt a munkát, brüsszeli székhelyű Európai Atomenergetikai Kutató Központ. Nézzük a számokat. Európa gazdaságában az atomenergia szerepét. 127 EU-ban működő atomerőmű van, a 28 tagállamban, most még az Egyesült Királyságot is ide számítottuk. Ők 70 milliárd eurónyi energiát termelnek évente, 800 ezernél több munkahelyet teremtettek, és az össz villamos energia felhasználás 27%-át termelik meg. Ez a térkép azt mutatja, hogy hol vannak ezek az erőművek százalékos arányban. De a legérdekesebb grafikon itt látható, hogy hol terveznek új atomerőművet építeni. Elég sok atomenergetikai projekt van Európában, és az Egyesült Királyságban is két új épül. Ez 67 milliárd eurós befektetés, beruházásnak felel meg, és egy harmada a Hinkley Point C reaktornak a bekerülési költségei egymagában óriási összeget jelentenek, 5 milliárd eurónyi e, európai cégekkel leszerződött e, építési szerződésük van. Az atomerőművek beruházási költsége nagyon magas, és a fenntartási költségük sem alacsony és akkor még nem beszéltünk a hasadó anyag beszerzésének áráról. A meglévő atomerőművek fenntartására 48 milliót költünk egy évben, és ez a jövőben sem fog jelentősen változni. Látni kell, hogy az Egyesült Királyság van egy 3 és 3,4 milliárd eurónak megfelelő leszerelési költségvetése, a meglévő erőművek kivonása, kivonása a fogalomból is nagyon sokba kerül. Úgyhogy itt óriási számokról beszélünk, és ezeknek a projekteknek, illetve megszűnő atomerőműveknek jelentős pénzügyi hatása lehet. Néhány hónappal ezelőtt kezdtük el vizsgálni az említett szempontokon túlmenően a további hatásokat, hogy az Euratomból, az EU-ból való kilépés milyen hatásokkal jár. Hát a normáknak ugyanúgy meg kell majd felelni ezeknek az atomerőműveknek, de tárgyalás tárgyát képezi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel való együttműködés jellege. Ha a közösség az Egyesült Királysággal bilaterális kapcsolatokat akar kötni, úgynevezett MCA-eket, akkor ezeket az Euratom alapján fogja megfogalmazni ezeket az NCA-eket, Nuclear Cooperation Agreement-eket. Ezek mellett ki akarunk tartani, illetve a meglévő szerződések sorsáról is dönteni kell. A Brexit előtt kötött szerződések továbbra is kötelező érvényben maradnak, tehát a szerződéses kötelezettségeket mindkét félnek teljesíteni kell a szerződések nem évülnek el a Brexit-től. Az atomenergetikát az Euratom szerződés szabályozza ugyan, de egyéb belső piaci szabályok is fontos szerepet játszanak, például a munkavállalók szabad mozgása és a rá vonatkozó szabályok. Ez egy globális ipar, jelentős munkaerő mozgásokat okoz, és jó lenne, hogyha ez nem szűnne meg. A kutatási fejlesztési sötétkék négyzetet, ha nézik, akkor az alatt azért tendő, hogy vannak az EU által finanszírozott Egyesült Királyságbeli projektek, kutatási és építési projektek az ITER-rel összefüggésben. Fontos, hogy ezekről a két fél megegyezzen, hogy ezek hogyan folytatódjanak, milyen jogi és pénzügyi keretek között, hogy ne sérüljenek maguk a projektek. És csak a nagy projektekről beszéltem, ezek nemzetközi projektek. Fontos, hogy szoros kapcsolat maradjon a szabályozási területen is a két fél között a biztonság garantálása érdekében, de még nem tudjuk, hogy ez konkrétan hogyan történjék, mely szervezetekben játszhat majd az Egyesült Királyság továbbra is szerepet. A következmények, hatások elemzése során arra jutottunk, hogy itt bizonyos elvek ről elvi megállapodásokat kell kötni. Az NCA-ek működése kapcsán. Sok ilyen elv van, ezek közül csak ötöt emelnék ki, a legfontosabbakat, hogy a hasadó anyagok kereskedelmének szabad kereskedelme mennyiben érintett, és a vonatkozó szolgáltatások, az atomenergiában dolgozó munkavállalók mozgásának szabadsága elve. Ez egy pán-európai ipar, globális iparág, fontos, hogy megmaradjon. A már megkötött hasadóanyag szerződések és hasadóanyag mozgások jóváhagyásának az elve, ezek sok éves szerződések, jó lenne, ha sikerülne garantálni ezek továbbélését a közös, eddig közös exportkontroll szabályok felmaradásának elve, és a nemzetközi együttműködés, kutatási fejlesztés együttműködés elve. Ezek mentén kell tehát elgondolkodni, hogy mik a problémák, hatások, esélyek. A az Egyesült Királyság továbbra is tagja lesz a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, meg kell szebeinni, felelnie ezeknek a szabályoknak. Ezt a forratom nagyon fontosnak tartja. És meg kell felelnie minden fizikai védelmi szállítási szabálynak, amely bármilyen módon az EU-t is érinti. már pedig sok ilyen anyag, anyag eszköz csere, kereskedelem van. Említettem az előadásom elején, és Simone is mondta, hogy itt két fő kérdés domborodott ki számunkra is, hogy a biztonság garantálása talán a legfontosabb. A safety és a safeguards persze megkülönböztet, tetendő egymástól, és a másik pedig a elhasznált hasadóanyagok sorsa. A kilépési megállapodásban e két területre specifikus pontok kell, hogy vonatkozzanak. Ezek jelenthetik a legsúlyosabb következményeket gazdasági, biztonsági értelemben egyaránt. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, asszonyom. Ön kiválóan felhasználta idejét, ön a legjobban, ha mondhatom, szakértőnek minősül ezek után. Most pedig megnyitom a vitát, kérem, hogy szakbizottságunk tagjai mondják el saját véleményüket, tegyék föl kérdéseiket, hiszen főleg ezért vagyunk itt. Örülünk, hogy meghallgathattuk Önöket, de talán még sokkal izgalmasabb, hogy milyen válaszokat adnak majd a kérdéseinkre. Kelly úr lesz az első felszólaló, Van Vempasszony, Vlak úr, és itt tovább. We shall collect several questions. Összegyűjtünk néhány kérdést, és utána arra fogom kérni hogy válaszolja meg a kérdéseket. Akkor Kelly úrral kezdjük Írországban. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm mind a négy előadónak az elmondottakat. Valóban nagyon komplex helyzetről számoltak be, nagyon világosan és egyértelműen, amit köszönök. És elég világosak a következtetések is. Ön írtagja vagyok az ITRE szakbizottságnak, köszönöm, hogy szót kaptam. Ez a kérdés rendkívül fontos az én hazám számára. Már elhangzott, beszéltünk arról, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz Írországra, és a képhez hozzá tartozik még persze a mezőgazdaság, a kereskedelem, a szállítás is. A előadásokból is kiderült, hogy a gázellátás esetében 56 százalék kos az Egyesült Királyságból érkező gázaránya, és hogyha valamilyen hiány lép fel, az, vagy probléma van az ellátásban, akkor ennek Írországra nézve nagyon nagy a hatása. Elhangzott, hogy az ideális megoldás az lenne, hogyha az Egyesült Királyság benne maradna az IM-ben, de ez hogy illeszkedik ahhoz, ami szintén nagyon gyakran elhangzik, hogy nem lehet itt a briteknek mazsolázgatni. Ugye az az, az, az ideális megoldás, hogy benne maradnak a belső piacban, a, a vámunióban, akkor nincs igazából Brexit. Úgyhogy hogy egyeztethető ez össze azzal, amit Barnier úr szeretne, és amit tulajdonképpen kötelessége is, hogy biztosítsa azt, hogy ne ö, legyen itt a britek részéről, ne lehessen mazsolázgatás. Ami az interkonnektorokat illeti, Írország és az Egyesült Királyság, valamint az Egyesült Királyság és Európa között egy általános kérdésem lenne tulajdonképpen kinek a tulajdonában vannak ezek az interkonnektorok? És lesz-e valamilyen jogvita? Ha pedig lesz jogvita, akkor ki dönt arról, hogy ezeket lezár, bezárják, vagy tovább üzemeltetik, amikor az Egyesült Királyság már nem lesz része az aim e nek Megint csak Írországgal összefügg, és biztos a Lóra egyetért, azt mondtam, hogy ez az itt javasolt konnektor Írország és Franciaország között, ez sokkal fontosabbá válik most a Brexit utáni helyzetben, mint amilyen korábban volt, hiszen legalább lesz egy interkonnektor az Európai Unióhoz, Franciaországhoz, Érdekelne, hogy erről még mit, monda, mit tudnának mondani. Persze sokáig tudnék még beszélni, de mindjárt befejezem. Azt gondolom, hogy az egységes piacsal eh, kapcsolatban már most is eh, eh, biztosított az, hogy a megállapodásra törekszenek a felek, és lesz egy backstop, hogyha megmaradnak ezek a kreatív energetikai megoldások, tehát ez eddig legalábbis sikerült még garantálni. És még egy az atomenergiával kapcsolatban. Írországbannak nincs atomerőműve, e, Európában viszont vannak erőművek. Az Egyesült Királyságban hány atomerőmű építését tervezik, és talán más, illetve az EU országokra vonatkozatok is érdekeznének. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, de én vagyok az egyetlen ír tagja ennek a szakbizottságnak, és hát előadások Írországgal is foglalkoztak. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, amit elmondott, bár persze túllépte 100%-kal a vagy 150-nel a elvileg rendelkezésre álló időt, mert hát ön egy igazi politikus. Van Bremt asszony, parancsoljon. Hány percem van? Kettő? Hát Kelly úrnak szerintem joga van ehhez, helyes, hogy hosszabb beszélhetett. Nagyon pontos ez a kérdés. Köszönöm szépen, nagyon sokat tanultam, sok mindenre nem is gondoltam, amit most hallottam. Egy általánosabb kérdésem lenne. A belső piac, hát ez a legkönnyebb, legkönnyebben könnyebb megoldás az lenne, hogyha benne maradna az energia unióban, az Egyesült Királyság. Itt nem csak a piac vagy a technikai részletek miatt, hanem mert a fenntarthatóság, a párizsi megállapodás, stb. van egy csomó olyan dolog, amit közösen akarunk, a britek is, és mi is. Hogyha a messzebb jövőbe tekintünk előre, eljön majd egyszer az idő, és szerintem korábban, mint később, amikor teljesen át kell állnunk a teljesen megújulókra épülő energetikai rendszerekre. Az Egyesült Királyságnak is, persze Írországnak is ezt meg kell tennie. Az interkonnekció ma nem különösebben nagy, izgalmas kérdés az Egyesült Királyság és Európa között, de hogyha majd el akarjuk érni, eh, amit előbb említettem, akkor ez az lesz tehát hosszú távonra gondolva azt mondjuk, hogy az Egyesült Királyság a e, energiahatékonyság útján halad, e, és előbb jut el a teljes megújulókra épülő rendszerig, mint Európa, akkor majd e, segíthetnek Európának. Érdekes lenne, hogyha erről még lennének számaik, adataik. Mi is történik napjainkban? Olvastam, hogy ugye a britek nem akarnak benn maradni az Energiaunióban, fehér könyvben, vagy miben ez így volt. A tárgyalások során amik jelenleg is zajlanak az Energiaunióban, az energiahatékonyságról, a megújulókról, azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság mennyit lobbizik azért, hogy újra be tudjon kapcsolódni ezekbe az ügyekbe. De hát, hogyha nem akarják a joganyagot betartani, vagy maguk, akkor miért? Ezt persze eh, talán el tudják magyarázni, hogy az Egyesült Királyság, ugye miközben tény, hogy elhagyják az Európai Uniót, akkor miért érdekli őket eh, az energiahatékonysággal, megújulókkal kapcsolatos eh, jogszabályokról folyó egyeztetés? Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdés volt. Bulok úr következik. Köszönöm. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk, és örömmel láttam, hogy a WTO szabályok alapján vámmentesen exportálhat, importálhat az Egyesült Királyság WTO országokba, így az önök országaiba is. Az előadások ban sok volt a ha amennyiben, ezért talán hasznos lenne, hogyha mindenek alapján meg tudnák ítélni, hogy mi történhet. Nézzük meg, mit mondtak a kormányok, miről szólt maga a referendummal kapcsolatos kampány. Hogyha megnézzük az összes forgatókönyvet, akkor az Egyesült Királyság kézben tudja tartani a saját ügyeit. Talán ez, ez a forgatókönyv, amit annak követnek. Ha nem, az nem egy olyan forgatókönyv, amit követni érdemes. Tehát, hogyha kicsúsznak a ellenőrzés alól a dolgok. Ennek az egyik feltétele az, hogy a jövőben a adócsökkentés legyen, például az energia, a gázra, a villamos áramra, áram kapcsán az áfát csökkenteni lehetne. És Írországban, az Ír szigetenre hogy hatna, hogyha mondjuk ez az áfakulcs nulla lenne. Köszönöm szépen. Most pedig Nibler asszonyé a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én biztos betartom a hozzászólás időt, mert csak egy kérdésem és egy megjegyzésem van. Mindenképpen nagyon köszönöm a rendkívül érdekes előadásokat, mind a négy nagyon jó volt, és nagyon jó képet adtak azokról a kérdésekről, amelyeket is felteszünk magunknak a Brexit, illetve a jövőbeni energiapolitika kapcsán. Hogyha mind a négy előadást értékelni akarnám, akkor az volt a benyomásom, hogy Írország helyzetétől eltekintve a problémáinkat tulajdonképpen a Brexit után is elég jól rendben meg tudjuk oldani, kézbe tudjuk tartani az ETS, a emissziókereskedelemre is igaz ez. Talán ott egy kicsit kiigazításokra lesz szükség, mint a Párizsi megállapodásban, gáz, villamos, eh, energia, rendszerek kapcsán is ez van. Ezt csak szeretném, hogyha megerősítenék mert én ezt szűrtem le az előadásokból. Helyes ez, vagy esetleg nüanszokra nem figyeltem oda? Ez azért is érdekes, mert más területeken sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb valamilyen észszerű szétválást és egy jövőbeni partneri kapcsolatot kialakítani. Tehát nagyon örülnék, hogyha meg tudnák erősíteni, hogy az energetika területén, ha nincs is megoldva minden probléma, tehát Írország ugye még már a Kelly kollega is elmondta, még probléma marad, de más területeken sokkal nagyobbak a problémák. Jó hír lenne, hogyha ezt megerősítené. Köszönöm. Ide kivétel Bulok kollégával együtt a már a hozzászólás idő betartásával kapcsolatban. Tehát több egyszerű kérdést én is szeretnék feltenni, mert én nem csak elnökként vagyok jelen, levezető elnökként, hanem én is ugyanolyan képviselő vagyok, mint bárki. Mi a helyzet a tudományos reaktorokkal. Mi? Mi? Bécsben és Prágában is van, vannak ilyen reaktorok, Nagy-Britanniában, Franciaországban. Mi van ezzel az ágazattal? Mert ez nem csak az energetika számára, hanem az alkalmazás szempontjából is fontos. Például az atomenergia kapcsán, akár a gyógyászatra gondolunk, vagy ipari alkalmazásokra, ilyen fejlesztések foly, folynak, zajlanak. Tehát mi az együttműködés, milyen lesz az együttműködés itt. Azután a szén kérdése. Ugye ez is az energetikai rendszerek része, és nagyon fontos eh, az ipar sok eh, felhasznál. Még eh, és azután mi a helyzet az olajjal? Hiszen itt alapvetően eddig csak a földgázról és a villamosenergiáról beszéltek. Mi van az olajjal? És végül az EU irányelvekben meghatározott tartalékokkal mi a helyzet? Nagy-Britannia és Írország rendelkezik ezekkel a tartalékokkal, hiszen az EU irányelv értelmében három havi készletet kell tárolni földgázból minden tagállamnak, hogyha valami, valami probléma van valamelyik vezetékkel. Talán abban a sorrendben válaszolhatnának, ahogyan az előadásaikat is megtartották. Akkor először Tara a Zachman úr, és itt tovább haladunk majd ebben a sorrendben. Parancsoljon! Szeretnék azokra a kérdésekre válaszolni, amelyek az én előadásomhoz kapcsolódtak. Van Bremt asszonynak válaszolnék először az interkonnektorokról szólva. Nos, az egyik eh, lehetséges eszköz, amivel biztosítani lehet a rendszer eh, rugalmasságát, hogy minél több eh, megújulót lehessen majd integrálni a rendszerbe. Nos, ezzel kapcsolatban én nem mondanám azt, hogy a Brexit mm, ellehetetleníti az Egyesült Királyságban a dekarbonizációt, hiszen az interkonnekció az, az csak egy a tényezők közül, a hatékonyság, amit ön is helyesen említett, és más tényezők is fontosak, tehát ez alapvetően nem fogja befolyásolni hátrányosan azt az utat, amire az Egyesült Királyság is rálépett a szénmentes gazdaság felé továbbra is működni fognak az interkonnektorok, meg vagyunk győződve arról, hogy hát majd valami megoldás születik arra, hogy ezt az infrastruktúrát hogy lehet tovább működtetni. Nincsenek olyan aggályok, hogy a Brexit tényleg veszélybe hozza, vagy veszélyt jelent arra, hogy nem tud szénmentessé válasz útján tovább haladni Nagy-Britannia. Nibler asszony. Igen, igaza van a tanulmányunkkal mi azt találtuk, hogy az összes ágazatot tud kézben lehet tartani. A legfontosabb kérdés valóban Írország. Tehát a kérdésére azt a válaszolni, hogy igen, meg tudom erősíteni azt, amit ön mondott. Elnök úr, amit ön mondott az olaj, vagy kérdezett az olajra, olajra a szél, szénnel kapcsolatban, Nos, mi e, nem koncentráltunk az energetikai rendszereknek erre a két e, elemére, hanem inkább a földgázzal és a villamos energiával foglalkoztunk egy általános ok miatt. Az olaj és a e, szénpiacok globális piacok, miközben a gáz és a energia fizikai tulajdonságaik miatt egy infrastruktúrát tesznek szükségessé, vezetékrendszereket. Ez eszemben az olajnak van egy globális piaca, folyadék szállítható, tehát a Brexit ezekre a piacokra nem fejt ki hatást. És azt mondanám, hogy ugyanez vonatkozik a szénre is. Tehát sem az olaj, sem a szén nem igazából kérdés, amikor azt vizsgáljuk, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz az energiapiacokra, ezért koncentráltunk a földgázra és a villamos áramra. Uh, Én is válaszolnék. Kelly úr ö, teljesen jogosan jegyezte meg, hogy nem lehet válogatni. Ez szélesebb körű politikai érv. A kérdés az, hogy az energia ágazatból lehet-e válogatni, vagy pedig mindenki számára előnyt kell, hogy biztosítson. Az energia közösség, amely már létezik, gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságnak tiszteletbe kell tartania a ezeket a szabályokat. Tehát az energiapiacon nem kell változtatnunk. Ami az Európai Bíróságot illeti, az Egyesült Királyság bizonyos ilyen jellegű aggájaival ők foglalkoznának. Nos, ami az ír helyzetet illeti, az EU 26-ok, az Egyesült Királyság, Írország az együttműködésből csak nyertesként kerülhet ki. Az Egyesült Királyság tranzitországként, Írország egyrészt, az Egyesült Királyság másrészt rendkívül fontosnak tartja, és számukra rendkívül fontos lehet, hogy meglegyen az ellátás. Ugyanakkor nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy észak-ír energiahelyzet megfelelően működjön. Uh, the, uh, uh, the, the, the very uh, core point uh, that, uh, that Mr. Bullock made. Um, my take is that energy... Bullock úr, az elektromos áram és a gáz nem olyan áruk, amelyeket a vto n keretén belül uh, kellene adni-venni. Itt tulajdonképpen szolgáltatásról van szó. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogyha egy országban fúj a szél, a másik országban kikapcsolják az erőműveket. Ugyanakkor adósságok is fölmerülnek, hosszú távú befektetésekről van szó. Nem csak a napi kereskedelemben kell megfelelő döntéseket hozni. Úgyhogy egy intézményes keretről van szó, amely bizalmon alapul, de enélkül nem igazán látom, hogy az Egyesült Királyság és az EU többi része között hogyan lehet értelmesen megoldani ezt a kereskedést. Simona is megjegyezte, megismételném, Nibler asszony kérdésére nagyon jól összefoglalta az ír eset valószínűleg a nagy kritikus probléma az elefánt a porcelánboltban, ezt a kérdést kell rendezni. Az összes többi rendkívül összetett, és rendkívül részletes, apró kérdésből áll. De amikor megvizsgáltuk ezt a kérdést, tényleg egy csomó szabályzatról, és egyebekről volt szó, amelyek nagyon megnehezítették azt, hogy megértsük-e, hogy van-e valami apró részlet, amelyben elvesztünk, és ami aztán az egészet komplikálhatná. Tehát az Egyesült Királyság és az EU között teljesen új kapcsolat alakul majd ki az energiacsere terén, Nyilván ehhez az kell, hogy minden szerződést, a, a vezetékrendszerre vonatkozó megállapodást újra tárgyaljanak. Ez nagyon-nagyon sok munka lesz majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Asszonyom, parancsoljon. Köszönöm szépen. Yes, there is an... Kelly úr kérdéseire válaszolva. Igen, a Kelta interkonnektor szempontjából Franciaország és Írország között egy megvalósíthatósági tanulmány kérdése vetődött fel. Ez a francia és az ír rendszergazdák keresztül történne. Meglátjuk, hogy majd a javaslat hogyan alakul. Úgy gondolom, hogy Írország szempontjából sok előnyt látunk, nem csak az ellátás biztonsága, miatt, hanem mert többféle forrásból táplálkozhatunk, és nyilván egy másik európai országgal is integrálódhatunk. Nyilván látjuk ennek az előnyét a Brexit kontextusában. Ezen kívül, ami az energiaárakat illeti, megint csak a több színűség szempontjából az integráció, illetve egy másik ország szempontjából, amelynek más az üzemanyag összetétele, fűtőanyag összetétele, nem olyan, mint Franciaországé. Nyilván üdvözlendő mindez, hogyha megszetik majd a javaslat. Ami az interkonnektorok tulajdonlását, illetve általánosságban való szabályozását illeti ami az Ír sziget és Nagy-Britannia között a keleti-nyugati interkonnektor vonatkozásában, illetve Észak-Írország és Skócia viszonylatában ott kölcsönös magán, illetve befektető cégek tulajdonában vannak. Nyilván nem vagyok benne százszerzelékig biztos, úgyhogy valaki, aki jobban ismeri a helyzetet, kellene, hogy erre válaszoljon. Most, hogy ki az, aki szabályozza például a karbantartást, a rendelkezésre állást, általában a nemzeti hatóságokhoz tartoznak ezek, ahol az engedélyük megvan. Az őek a kelet-nyugat interkonnektor vonatkozásában CIU, aztán az engedélynek megfelelően bizonyos kötelezettségeknek kell eleget tenniük. Ugyanez a helyzet az Egyesült Királyság Franciaország között interkonnektorokkal, az Up German UK vagy a Crow francia cég szabályozza őket. Nem annyira közvetlen mechanizmus, mint ahogyan ezt ön felvetette. Azt hiszem, hogy itt inkább kereskedelmi megállapodásokról van szó, hogy milyen szabályok alapján lehet az interkonnektorokhoz hozzáférni. Például Franciaországban hozok létre elektromos államot, és az Egyesült Királyságban akarok értékesíteni, stb. stb. Ez az alapja a belső energiapiacnak, és azt gondolom, hogy hogyha az Egyesült Királyság kikerül ebből, akkor valamilyen másfajta megállapodást kell kötni de nem távolodjunk el nagyon a hatékonysági kérdésektől, amely jellemzi a belső energiapiacot. SAM and the guarantee versus the withdrawal agreement. Ami a SAM folytatását illeti, illetve a garanciákat, nyilván teljes pozitívumnak tartjuk, hogy a kilépési megállapodás során ezzel konkrétan foglalkoznak, és hogy megfelelő aláírások is szerepelnek rajta. Ezen kívül a következő nagyon fontos dolog, hogy a 2.7-es melléklet tartalmazza, hogy Észak-Írországban mit kell alkalmazni ahhoz, hogy a szem megmaradjon. Ezt a mellékletet megfelelően kell természetesen kitölteni. Ami a másik kérdést illeti, azt hiszem Bolok úr vetette föl, Azt hiszem, hogy a kiskereskedelmi számlákra vonatkozik ez, tehát más és más a rendszer az Egyesült Királyság és Írország között. Nem úgy tekintünk erre, mint a verseny torzítására, azonos alapokon van erre szükség. Mindkét területén Írországnak az áramtermelők eddig is versenyben voltak egymással. Ami a kiskereskedelmi számlákat illeti, itt ugye elsősorban a háztartási fogyasztásról van szó, illetve az adókról. Itt gyakorlatilag erre nincsen semmiféle hat, hatás, de hát nem igazán értek ehhez a területhez. Well, thank you very much. Uh, last but not least. Köszönöm szépen. Végül, nem utolsó sorban öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen. Kelly úrnak válaszolva. Azt hiszem, hogy el fogom küldeni önnek, amiről beszéltem. Finnország, Franciaország, Magyarország, Szlovákia és az Egyesült Királyság rendelkezik egy vagy két reaktorral, amelyet terveztek. Bulgária, Csehköztársaság, Finnország, Lengyelország, Románia, Szlovénia és az Egyesült Királyság rendelkezik további projektekkel, nem csak a már építés alatt állókkal. Nyilván hallott már erről, de vannak még más helyek is, és Wilfa, Velszben. Úgyhogy ezek azok a projektek, amelyek már építés alatt állnak, vagy tervezési fázisba érkeztek. Karicsek úr, ami a kísérleti reaktorokat illeti. Nincsenek pontos adataim, de úgy gondolom, hogy az egész Európai Unióban többé-kevésbé 20 ilyen van. Az atom és nem atomországok, amelyek szintén rendelkeznek ilyen reaktorokkal, Egyértelmű, hogy az Egyesült Királyság és az EU továbbra is együtt kell, hogy működjön a kutatás és fejlesztés terén. Talán egy-két gondolat a közelmúltban aláírt, relatíve közelmúltban aláírt megállapodásból Ukrajna és Svájc között, mint társult ország között, mert nyilván a, tudják önök is, hogy az Egyesült Királyság kilép az Unióból, kilép az európai közösségből, és nem élvezheti a továbbiakban a Horizont 2020 adta lehetőségeket, sem további kutatási programok adta lehetőségeket. Tehát ezt mindent meg kell tennünk ennek érdekében, hogy így is legyen. Itt nem csak elektromos áramelváltásról van szó, hanem az iparágon belüli alkalmazásról, az a mezőgazdaságban, stb. stb. Köszönöm szépen! Természetesen úgy gondoljuk, nem csak én, mások is, hogy a Horizont 2020 más országok számára is nyitott lesz, ahogy ez eddig is volt, a Horizont 2020-szal. Ha az Egyesült Államok részt vett benne, akkor Nagy-Britannia miért ne? Mindazonáltal legalábbis az iparágosról kapcsolatos kérdések megoldásra kerülnek többi már tárgyalás kérdése. Azt gondolom, az eszmecsere egyszerűen csak arra mutatott rá, hogy az egyetlen kérdőjelnek Írország körül kell csak megmaradnia, ez pedig jól ismert dolog, ugyanis mindkét tárgyaló fél érintett ebben és érdekelt ebben. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes volt ez az eszmecsere. Szeretnék köszönetet mondani az előadóinknak. Nagy öröm volt számomra, hogy eljöttek hozzánk, és köszönöm szépen. Thank you. Well, ladies and gentlemen, dear Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Örülök, hogy újra itt van Potocsnyik úr a körünkben. Többségünk emlékszik még a vele folytatott előző eszmecserére mindig nagyon ö, izgalmas eszmefuttatásai vannak. Vlani úr is a vendégünk, aki az ACER ö, szabályozó testületének tagja. This point is named Exchange of Views with ACER. So are there van bárkinek megjegyzés, mielőtt elkezdjük? Jó, akkor emlékeztetném a kollégákat, hogy az acert arra kértük, hogy az ügynökségi munkáról adjon nekünk tájékoztatást, az előrehaladásról, a fennmaradó kihívásokról, piacintegrációs helyzetről, és arról, a jogi keretről, ami a tiszta energiacsomagot szabályozza. A meghívott előadóink tehát ebben a témában fognak tájékoztatást adni nekünk, és arról, hogy milyen emberi és pénzügyi erőforrás igényei lesznek a következő költségvetési időszakban ennek a feladatnak. Egy óránk van a téma megvitatására, 5 órakor kell befejeznünk az ülést, úgyhogy vágjunk is bele. Potosnyig úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Gerrit és én hálásak vagyunk, hogy eljöhettünk ismét önökhöz. Rövid előadással készültünk, és utána pedig szívesen válaszolunk hosszabban is a kérdéseikre. Előadásunk a legfrissebb történésekkel foglalkozik, az EU energia piacának alakulásával, és megpróbálunk kitekinteni azokra a kihívásokra, amelyek előttünk állnak. Ezeket ismerjük is már, de hát újak is fenyegetnek. Nos, először kezdjük a jó hírekkel. Val valószínűleg tudják, hogy a villamos energia piaca jelentős integráción ment át. Ez a ö, térkép mutatja ezt a két regionális piacot, a 19 országból és 4-ből álló blokkot. A 19 országból álló blokk nagyon nagy, a közép-európai országok tartoznak még egy másik blokkhoz. Hallottunk arról, hogy Írországban speciális kihívások vannak, ez igaz a villamos piacra is, és más országok pedig a csatlakozás fázisában vannak, vagy nem tudják, hogy mit akarnak. Tehát ma nem integrált az egész EU piaca, minden esetre jelentős az integráció szintje. És ez már is a fogyasztókat szolgáló tény. Itt most beszéléseket látnak, a jelenlegi integrációs szint becslésénk szerint legalább évente egy milliárd euró költséget takarít meg a fogyasztóknak. Az a hatékonyság, amivel az interkonnektorok működnek, jelentősen nőtt. Itt a lenti ábra mutatja ezt, hogy a 60%-ról most már 90% körülire nőtt az, in- az interkonnektorok hatékonysága és további költségmegtakarítások várhatók a jövőben, ha ez folytatódik. Ami a gáz ellátás ha a kiegyenlítő piaci integrációt nézzük, több kísérleti projekt zajlik, és ezeknek is van már jelentős hatása 680 millió euró értékben, és hogyha ez a balancing market teljesen integráltá válik, akkor ez akár 3 milliárd euróra is nőhet ez a megtakarítás. Ennyit az elektromos áramról. A gázpiac integráltsági szintje kicsit bonyolultabb képet mutat. Mások az gázenergia árak attól függően, hogy honnan szerzik be az országuk, azt nyilvánvalóan. A sárga, sárgával jelölt országokban, és ezek adják a benchmarkot, a, a világos kékek már eltérnek, a sötét kékek még jobban eltérnek, tehát itt három blokkra osztható az Európai Unió, és azt látjuk, hogy nőtt a sárga országok száma, de ez nem egy észak-nyugati trend, hanem inkább a piac közepéből, Hollandiából kiinduló ez az integráció. Ez azt is mutatja, hogy az európai energiapolitikai stratégia, az integráció növelésének szándéka működik. Ilyen értelemben kell nézni azt is, hogy mik voltak a fellépéseink az utóbbi időszakban mivel is foglalkozik az acer? Nehéz számosítani azt, amit csinálunk, de hát megpróbálom mégis, hogy hány véleményt, ajánlást, döntést, határozatot hoztunk 2011 és 2017 között. Tavalyig mintegy 120 szakmai véleményt írtunk, többnyire nekünk nincs döntéshozási hatáskörünk, csak nagyon korlátozott mértékben, mi a döntéshozókat segítjük, főleg a remit végrehajtásához kapcsolódóan, és újabban a Terms and Conditions or Methodologies című dokumentummal ez egy kicsit nőtt ez a kompetenciakör. Nem akarom minden tevékenységüket itt részletezni, Bár minden rajta van, ami lényeges, hogy az utóbbi 5-6-7 évben mit csináltunk. Csak a következő diák megértéséhez annyit mondanék erről, hogy itt kiemelendő a piac monitoring tevékenységünk 2012 óta éves monitoring jelentéseket írunk az energiapiac alakulásáról, és rámutatunk a problémás területekre, vagy a potenciálisan problémás területekre. Korábban is beszéltem már önöknek erről, de hát ezt önök is tudják, hogy a belső villamosenergia piacon jelenleg még mindig gond az, hogy a kapacitás egyensúlytalanságok kiegyenlítése még mindig csak töredéke annak, amit el lehetne érni. Van egy úgynevezett benchmark kapacitás, és ehhez képest, hogy mennyi a kiegyenlítési arány. Tehát átlagban mintegy felét használjuk ki a kiegyenlítési potenciálnak, egyes országokban ez alacsonyabb, másokban magasabb ez az arány. Egyes határokon 0 a kiegyenlítés, például német-lengyel, cselengyel, szlovák lengyel határokon, más határokon 10-20 százalékos. Miért van ez így? Azért, mert a kapacitás számítás még mindig egy régi metodika alapján történik. A határokon átnyúló potenciális kapacitás és a maradék kapacitás ö, számítása a rendszer biztonsághoz szükséges tartalékok levonásával történik, márpedig ha bátrabbak lennénk, akkor itt sokkal több kapacitás felszabadítható lenne. Ez egy olyan statisztika, ami azt mutatja, hogy szerintünk az egyes térségekben mennyi lenne még a közvetlenül felszabadítható új kapacitás kiegyenlítés. Van, ahol ez alacsony, de van, ahol jelentős. Tehát ez azt jelenti, hogy jó irányba haladunk, de sokkal többet is el lehetne érni a kapacitások kiegyenlítésével és a határokon átnyúló kereskedelemmel. A gázpiac is tartalmaz kihívásokat, egyes piacok jól integráltak, például az Egyesült Királyság és Hollandia között, ugye teljes az átjárhatóság, míg más piacok kevésbé integráltak. A jó jel az, hogy Lengyelország, Csehország belépett az integráció egy magasabb szintjére, de itt is még bőven van teendő. A remit végrehajtásra tehát az egyik fő munkánk. 2011-ben kaptuk meg azt a feladatot, hogy felügyeleti szerepben nézzük meg a nemzeti és európai szabályozások működését. Itt a működési flowchartunk, tehát a fizikai szolgáltatás nyújtás és pénzügyi szolgáltatás nyújtás adatait felmérjük, úgynevezett alerteket fogalmazunk meg, Ah, ahol anomáliákat látunk. Néha vannak furcsa kereskedelmi kapcsolatok, amelyek azonban csak furcsák, de nem szabálytalanok, nem jogszerűtlenek, de az automatikus screening rendszerünk ezeket is anomális eseményeknek minősíti, ezeket manuálisan értékeljük, és jelzéseinket a nemzeti szabályozó hatóságoknak továbbítjuk, és ahol a Revit rendszer megsértését látjuk, ott viszont már komolyabb jelzéssel élünk. 2011 óta végezzük tehát ezt a munkát. Itt látják azon esetek számát, amelyeket jelentettek nekünk, vagy amelyeket feltártunk. A feltárt esetek száma nőtt, tavaly 85 ilyen eset volt, tehát remit szabály megsértés, és gyanú legalábbis. Sajnálatos módon ezen ügyeket nem tudjuk mindet időben feldolgozni. Nő a hátralékunk. Tavaly decemberben 137 feldolgozatlan ügyünk volt, tehát folyamatosan nő ez a szám. Ha majd rákérdeznek erre, és nyilván rákérdeznek, hogy ez miért van, akkor majd el tudom mondani, hogy ez mennyire logikus vagy illogikus. A potenciális vagy valós piaci szabálysértések aránya, típusa, jellege látható itt, a manipulációk aránya. Mik az előttünk álló kihívások? Korábban talán azt gondolhattuk, hogy ha a hálózatra vonatkozó szabályokat megalkotjuk, akkor azzal a történet végén vagyunk. Hát pont az ellenkezője ennek az igaz. Egyes szabályok iránymutatások, irány direktívák és kompetenciavitáknak van vannak arról, hogy kinek mit kell végrehajtani, milyen szinten, mennyire szigorúan. A kapacitás tervezés, a kiegyenlítés, a rendszerfelügyelet eh, problémái mintegy 200 olyan esetet eh, eh, generáltak, ahol valamilyen ellentmondás van, és ha a nemzeti szabályozó hatóság ezeket nem tudja feloldani, akkor jönnek hozzánk, Tehát hiú volt az az hogy ha elfogadjuk a szabályokat, akkor attól kezdve minden működni fog. Erről szó sincs sajnos. Sokkal több eset merült föl, mint reméltük. A gázágazatban nincsenek olyan szigorúan lefektett szabályok, mint a villamos ágazatban. Itt a hálózati kódok végrehajtását persze ugyanúgy ellenőrizzük, és erre vonatkozóan is tudok önöknek tájékoztatást adni, hogy az interconnection és a congestion témák milyen képet mutatnak. Az utolsó gáz ágazati hálózati kód megalkotásáról sok vita zajlott, ez főleg az átláthatóságról szóló vita volt, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok metodikáit hogyan alakítsák ki, hogyan kommunikálják adataikat, és hogy nekünk az agency-ket összefogó szervezetnek e, ezeket hogyan kell értelmeznünk. Itt azt látják, hogy milyen konzultációs dokumentumok születtek, és milyen mennyiségben, Érdekes módon, ugye nyáron az ősszel volt a legtöbb ilyen ügy, és ezt mindet három embernek kell az szernél kezelnie, úgyhogy ezt nem győzzük. Ami a rendszert magát illeti, ez egy két lépcsős rendszer, van egy automatikus screening, körülbelül 45 50 millió tranzakciót vizsgálunk meg automatikus módon havonta. 6 típusú alert van, minden hónapban 3000-3500 anomáliát mutató tranzakciót látunk, de ezeknek csak negyedét tudjuk egyáltalán feldolgozni, értékelni. És mintegy 40-60 ügyet jelentünk vissza a nemzeti hatóságoknak, mint gyanúsakat. A piaci visszaélések eh, típusainak eh, számos fajtája van, Jelenleg hat kategóriát alkalmazunk, sajnos csak harmadát, negyedét tudjuk feldolgozni tehát az ügyeknek, és becsléseink szerint kb. 10%-át tárjuk föl a valószínűleg előforduló piaci visszaéléseknek. Tehát sokkal nagyobb apparátusra lenne szükség minden e, anomáliát mutató ügy feltárásához. Még röviden a Clean Energy csomagról. Itt látják a történetét a dolognak. Úgy érezzük, hogy túl kevés az emberünk, túl kevés a pénzünk az ügyek számához képés, képest. Jogosítványaink ennél sokkal többet tennének szükségessé. Másfél millió hiányunk van csak idén. egy új ember tudnánk alkalmazni csak a remit ellenőrzésére. Itt van a lebontás annak, hogy pontosan milyen feladatokra. És legalább 19 millió euróra lenne szükségünk többletként, ahhoz, hogy el tudjuk látni a feladatunkat. Ebből 4 millió lenne a személyi költség, és a többi pénz pedig az infrastruktúra és a licenszek felügyeleti munkáját szolgálná. Itt akkor most én abba hagynám, és Gerettet, kollégámat kérem, hogy a Clean Energy csomagról beszél. Okay, thank you very much. I think it was very Köszönöm szépen. Azt hiszem nagyon érdekes volt. Nem volt könnyű követni sok adatot, ami, amit említett. Most parancsoljon a kollégájáé a szó. Köszönöm. Remélem, egy kicsit egyszerűbb lesz, amit én mondok, mert ez a jövőről szól, az ügynökség jövőjéről. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy eh, egy ilyen munkatársunk van, és hogy látták ebből a sok számból, hogy milyen hatalmas munka zajlik az ügynökségnél. Az ügynökség szerepéről tájékozódhatnak, itt vannak az új feladataink. Ha össze fog, akarnám foglalni, most bővült az ügynökség tevékenysége, elsősorban azért, mert a felügyeletet erősíteni kellett, ez eddig hiányzott, a TSO-kat, NSO-kat felügyelni kell a szabályozó hatóságnak, és ezt a tisztenergia csomag is így tartalmazza. Köszönöm a parlamentnek a hozzájárulást, nagyon hasznos volt, ahogy hozzájárultak ennek a csomagnak a kialakításához, és ez segíti az ügynökséget a tovább lépésben. Ugye minden, amit láttunk, nagyon sok esetben a parlament még konkrét szövegeket is átadott nekünk, a tanács ugyanígy. Van, amikor eltér a véleményünk a tanács véleményétől, és a parlamenttel is igyekszünk mindig megosztani a gondolatainkat. Nagyon ambiciózus ez a csomag. Nagyon fontos, hogy jól fogalmazzunk, helyes szavakat használjunk, mert néha bírálják az ügynökséget, ha ezt nem így tesszük. Nos, szélesebb értelemben részleteket látják, nem akarom ezt most felolvasni, ami látható az ábrám. a tiszta energia csomagot szeretnénk továbbvinni, és ez majd kiegészül egy harmadik csomaggal. Már sokat sikerült elérni, de még többre van szükség. A tanács álláspontja még nem alakult ki véglegesen, legalább a parlamentnél eh, tapasztalatú ambíciók szintjét szeretnénk a tanácsnál is elérni. Elég, eh, vannak olyan területek, ahol már régóta van feladata az ügynökségnek, eh, és vannak nagyon nehéz területek. Az egyik legnehezebb terület az energiákkal kapcsolatos, tehát a nemzeti szabályozó, hatóság, szabályozó hatóságok szerepe, hogyha csak egyetlen egy nem ért egyet, akkor e, gyakorlatilag nem intézkedhetünk. Nagyon nehéz a e, nemzeti szabályozóhatóságok e, döntést hozni hogyha egy generál nem ért egyet, vagy egy-kettő generál nem ért egyet, akkor nincs megállapodás, nincs megegyezés. És rendszerint a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatos döntéseknél fordul ilyen elő. Nagyon nehéz 28 tagállamot, 28 generált egy döntés mögé állítani. A tanácsban nagyon nehéz a munka. Nekünk az Európai Parlament szövege jobban tetszik, mert ambiciózusabb. Új feladatok. Nos, az ügynökség döntéshozatala is ehhez tartozó kérdés. Az ügynökség, ha saját maga dönthet, a jogszabályokról. Itt megint csak a parlamentnek az az álláspontja, hogy az ügynökségnek nagyobb mozgásteret kell adni, ahelyett, hogy mindent készen kapna minden jogszabályt. Ez ambiciózus, és egy sokkal helyesebb megközelítés, hiszen minden lehetőségre nem lehet jogszabályt eh, alkotni. Dekarbonizáció, digitalizáció, ezek a kulcsszavak, és lehet, hogy amit ma mondunk, vagy amit egy jogszabályba foglalunk, az 5-10 év múlva mm, lesz csak fontos, hogy érvényes, de még egyszer mondom, mi a parlament álláspontját támogatjuk, ez egy sokkal jobb pozíciót biztosít a jövő számára, mint több minden, amit a tanács részéről látunk. a harmadik csomaghoz inkább visszalépés lenne annak az eredménye, ami nagyon nagy csalódást okozna, hiszen hát nem lehet a jövőben kevesebbet csinálni, mint most. Tehát vannak feszültségek, természetes feszültségek az igazgató szerepe és az NRA között. Most egy kicsit arról beszélnék, hogy ez hogyan működik. Itt a mi igazgatónkat hallgattuk meg, az mindegyik ellenek is van egy igazgatója, jelenleg a hadlik csomag alapján így néz ki a struktúra, a döntéseket az igazgató hozza, a Board of Regulators kedvező véleménye alapján. A szabályozók testülete, a Board of Regulators kapcsán fontos megemlíteni, hogy a Clean Energy Package-ből érkező új jogszabályok értelmében az a, az igazgató eh, szerepen rendkívül fontos. Az igazgató az, aki nekünk javaslatokat küld, és eh, a munkatársai támogatásával addig küzd, amíg mi beleegyezünk. Tehát az egész eh, boardnak össze kell ülni, az egész rendszer az együttműködést erősítés ösztön, együttműködésre ösztönzi a résztvevőket a, korábban a, az igazgató szerepét, szerepet csökkent, egyfajta titkárként működött az igazgató a döntés hozatali folyamatban. Azt hiszem, hogy ahhoz a, a helyzethez vagy szöveghez képest a mostani szöveg sokkal jobb. Az igazgatótól hallották, hogy Jó, erről majd inkább később mondja az igazgató úr. Akkor inkább arról beszélnék, hogy mennyire fontos az ügynökség számára, hogy díjakat szedhessen. Az ügynökség egész koncepciója arra épül, hogy a vállalatoktól díjat szedhetünk be. Az NRA, az például az én hazámmal Írországban, a saját szabályzó hatóságomnál látom, hogy mennyire fontos az, hogy közvetlenül díjakat szabhassanak ki, hogy ne kelljen finanszírozáson, finanszírozás problémáival foglalkozni, és a vállalatok ebbe beleegyeznek, mert látják, hogy van előnye annak, hogyha pénzügyi eh, mm, tehát a díjakat fizetnek a szabályozó hatóságnak. Itt fékek és ellensúlyok rendszere kell, hogy működjön, a, mm, sok teszt van, a bizottság, a Board of Regulators is ellenőrzi azt, hogy megfelelő szinten határozzák meg a díjakat az egynes ügynökségek, és, de a maga az elv, ugye, hogy a vállalatoktól díjakat lehet beszedni, és a, így tudja ellátni az ügynökség a feladatait. És talán hozzá be is fejezném, ez lesz az utolsó szlájdom. Hát csináljuk egy kis reklámot. Lesz egy konferenciánk július 5-én, mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön el, mindenkinek örülünk, különösen a parlamenti képviselőknek, mert nem csak a vállalatokat akarjuk meghallgatni, önöket is. Köszönöm szépen a nagyon kedves meghívást, tisztelt kollega. Láttam itt ezt a túlzsúfolt ter- teletermet magam előtt, kettő kollega jelezte, hogy szeretne hozzászólni, meg is kapják a szót. Először, miután az előbb is egy ír kollégát hallottuk, tisztelt kollégám Kelly úr parancsoljon. Köszönöm szépen az előadást, nagyon fontos volt számunkra. Nálunk is zajlanak a viták. Jól a forrás ellátottság, ahogyan Gerett mondta, a fékek ellensúlyok miatt is ez nagyon fontos és Geretnek gratulálok ehhez a magasabb pozícióhoz. Nem csak azért, mert jól dolgozik, hanem ez azt is mutatja, hogy ugye kisországból érkezik is valaki, de hogyha jól dolgozik, fontos feladatot és fontos pozíciókat kaphat. És most különösen a Brexit tükrében nagyon jó ez az elismerés. Azt hiszem, a szabályozói felügyelet, amit említett, illetve a tiszta energia csomag nyilvánvalóan nagyon fontos. Én a megújuló energia dossziénak vagyok a raportőre a néppártnál, folyik a trialógus, tegnap volt árnyékelődülés, holnap lesz egy trialógus forduló. Ami a nagyobb, amit a nagyobb ambícióra mondott, ez minden szempontból is nagyon fontos. A parlamentnek nagyon fontos szerepe van, nem csak a tészelrel kapcsolatban, hanem a tanács részéről ugye azt tapasztaljuk valami miatt, hogy nem akar gyorsan mozdulni a tanács, és ez is jelzi azt, hogy a parlament szerepe mennyire fontos. Mi talán objektívebben tudjuk európai szinten vizsgálni a kérdéseket, és észszerű javaslatokkal állunk elő. A tanácsban ez eszemben úgy tűnik, hogy behúzzák folyton a féket ezért, ezért remélem, hogy végül is a Clean Energy Package jól fog végződni ez a, ez a történet, és remélem azt is, hogy képesek leszünk együttműködni, és az észernek is biztosítani fogjuk a megfelelő forrásokat, hogy a szándékainak megfelelően tudja megvalósítani ezt a csomagot. Ez, és azokon a területeken, ahol előrelépésre van szükség, ott ez megtörténjen. Mi a parlament részéről az irányba fogjuk nyomni a tanácsot, hogy végre ők is lépjenek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a nagyon értékes megjegyzéseket. Federi úr Peterson urat helyettesíti, aki az ASZER dosszié felelőse. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Patterson úr nevében is, hogy itt, itt lehetek. Patterson úrnak vissza kellett utazni Dániába. Patterson úr nevében nagy elismeréssel adózó, adózik Patterson úr a lehetőségnek, hogy Alberto Potocsnyikot, az észeligazgatóját itt üdvözölhetjük. Nagyon fontos munkát végeznek, sok szlájdon részletesen ismertette velünk, hogy mivel is foglalkozik az ügynökség. És Peterson szeretné azt is kihangsúlyozni, hogy az Európai Unió energetikai együttműködését nagyon jól kezelik, jó, hogy van egy ügynökség, amely felügyeli a piacot, és dolgozik a egyre integráltabb belső energiapiac megvalósulásáért. Az áttérés a tiszta energiákra, a megújuló az alapuló energetikai rendszerekre nagyon fontos. Üdvözöljük a kompromisszumot, amit sikerült elérni a parlamentben az észer rendeletről. Az észer feladat feladataihoz megfelelő finanszírozást kell biztosítani. Az Európai Parlament piaci alapú megközelítést tartalmaz, ugye skandinávként ennek ezt különösen üdvözöljük, nem lehet diszkrimináció más tagállambali energiával kapcsolatban, és csak itt lábjegyzetben mondom, Kelly úr jelen volt, amikor meg a parlament az energiapat piaci integrációval kapcsolatban szélesebb kitekintést valósított meg, hiszen nálunk hiába lobbiznak energia cégek. Meg vagyok győződve arról, hogy a parlament álláspontja jobb, a polgárok és a vállalatok számára is végül, mert mi nekünk tágabb kitekintésünk van, mint a legtöbb tagállamnak. Az integrált piac irányába történnek újabb lépések, ahol az áruk, szolgáltatások szabadon mozognak. Néha azt mondjuk, hogy túl sok a piac az EU-ban, és túl kevés a humanitáris célokra fordítható forrás, de itt ezen a területen túl kevés a piac, és a több piacból profitálhatnának a vállalatok és az emberek egyaránt. De engedhetjük meg a protekcionizmust, a protekcionizmus sokáig akadályozta a tisztább energiára való átállást, eh, a szél, a napenergia eh, erőteljesebb hasznosítását, a Párizsi Klíma megállapodás kötelezettség eh, vállalásainak való megfelelés is bejátszik az észer rendelet szövegébe. Itt nincs teljes megegyezés, megfelelés és Peterson úr még azt is kiemeli, hogy ha az emberek, a polgárok nevében fog tárgyalni, ezen ő megválasztott képviselő, és örül, hogy részt vett ennek a fontos kérdésnek a vitáiban. Indeed. Köszönöm a megjegyzéseit. Tényleg meg vagyok győződve arról, hogy majd a szünet után találkozhatunk Potocsnik úrral, mielőtt az FSR élén betöltött feladatait befejezi. Ja, és említette, nagyon remélem, szeptemberben, illetve legkésőbb októberben ismételten találkozunk. Most az Európai Bizottság képviselőjéhez, Oliver Koch úrhoz fordulok, kérem szóljon hozzá ehhez a témához, parancsoljon. Köszönöm a meghívást. A bizottság szempontjából az ASZER mindenképpen legalább annyi figyelmet érdemel, mint a Brexit, amiről korábban beszéltünk. Talán kevésbé látványos, azonban nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy az ASZER milyen fontos feladatot lát be a belső piac kidolgozásában. Az elmúlt év során ez sokak számára világossá vált, mert hallottuk, hogy milyen problémák merültek fel, és akkor sikerült közel, közös megállapodásra jutni olyan kérdésekről, amelyek korábban megosztottak minket. although it's not today the time uh, uh specifically mention uh, uh, Alberto Potocnik and his team. Potocnik úr és kollégái szerintem talán díjat érdemelnének, mint a belső piac csendes hősei. A belső piac ugyanis óriási gazdasági hatékonyságot, ellátási biztonságot jelent. Ehhez viszont kell a megerősített együttműködés. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy a parlament óriási költséget takarít meg a fogyasztók számára. Egyébként fölöslegesen túl sok pénzt költenének a fogyasztók, az európai állampolgárok erre. Tehát ha nem hozzuk létre a belső piacot, ez óriási költséget jelent. Ez benne van az EU-s szakpolisztikákban, és ugye Potocsnik úr is említette, csak néhány diában, de órákon át ö, sorolhatta volna, milyen akadályai vannak a belső piac létrehozásának, amelyek gyakorlatilag többletköltséget jelentenek minden állampolgárnak. Ott volt például ö, az a példa, hogy a határok le vannak zárva. Itt is szükség van az Európai Parlament segítségére, és az elkövetkezendő hónapok során valóban, ahogy ezt Potocsnik úr is elmondta, de ez szokatlan állapot, hogy a határokon átnyúló kereskedelemben forgalmazott áruk 50%-a megakad. Úgyhogy foglalkoznunk kell ezzel a problémával, ez is a szándékunk. Látjuk, hogy nem egyszerű a megállapodás a tagállamok között. Az ASZER rendelet sokak számára meglepő módon az egyetlen olyan rendelet, ahol a tanács még közös általános megközelítést se siker, tudott kialakítani. Azonban az ASZER feladata továbbra is megvan, ami a piac kialakítását illeti, és ahogy hallottuk, nagyon fontos, hogy rádöbbenjünk, hogy az ASZER nem csak valamilyen szakmai tevő, hanem tényleg kulcsfontosságú szerepe van a piacon, amely tagállami együttműködések alapján alakul, úgyhogy valakire szükség van, aki a tárgyalások során békéltető szerepet vállal fel, koordinálja a dolgokat. Úgyhogy ezért szeretnénk kérni a bizottságot, hogy amikor majd fel kell lépni, lépjen fel. A 2009-ben létrehozott csomag ugyanis, hogyha nem megfelelően járunk el, visszafordulhat. Potocsnik úr is elmondta, vannak még olyan javaslatok, részek, amelyek még mindig köröztetés formájában léteznek, és visszafordíthatnák az időt az év második felében áramoldalú egyeztetések során remélhetőleg megtaláljuk a megoldást, ami ezt elkerülheti. És az ASZER feladata, ha egy icipicit is fontosabbá válhatna olyan területeken, ahol az energia egyre jelentősebb szerepet tölt be, nagyon nagy örömet jelentene számukra. úgyhogy reméljük, hogy a parlament támogat majd minket, és még egyszer köszönet az ASZER-nek, hogy ilyen fontos szerepet tölt be. Ami a bizottságot illeti, el sem tudják képzelni, hogy milyen icipici tím foglalkozik ezzel a nagyon fontos kérdéssel a belső piac számára. Úgyhogy ezért értékeljük rendkívül nagyra a mai beszámolót, és várjuk a jövőbeli együttműködést. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Fach úr, okfejtését. Most akkor kíváncsi vagyok, hogy ki hogyan reflektál az elhangzottakra. Langen úr ugyan nem volt itt a panelben, de van véleménye. Kicsit késve érkeztem elnézést, egy másik bizottságban is volt dolgon, dolgon ezt nem tudtam megváltoztatni, de elolvastam az anyagokat, és kohúr előadását hallottam az eszáról, az acerről, és arról, hogy milyen hosszan tartott az a vita a, az acer rendelet módosításáról. De február 26-án megtörtént a megegyezés, és mégsem ö, történt azóta semmi a tanácsban. A háromoldalú egyeztetés ö, sem ö, nem ö, volt ennek folyamánya. Buzek elnök úrnak kérem közvetítse levezető elnök úr, hogy itt a tanács blokkolja tovább lépést, pedig arról volt szó, hogy a bolgár elnökség alatt erről megegyezünk. Tehát Koch úrnak igaza van, szeretnénk javítani a helyzeten. Lehet, hogy az acer nem kapja meg az összes kompetenciát, amire vágyik, de biztos, hogy sokkal többre van szükség, a tagállamoknak több kompetenciát kell átadni az acer felé, és a parlament ezt egyértelműen képviseli és képviselje is, de a tanács ezt blokkolja. Az acer többet érdemelne. Köszönjük szépen. Az önálláspontja nem csak az öné, sokan osztjuk ezt. Én csak árnyékelődő voltam. Mr. Buzek Igen, Buzek urat értesítem erről. Holnap személyesen találkozom vele. A mai ülés tanulságairól amúgy is egyeztetnénk. A gáz irányelvnél ez fontosabb, mondja a közbekiabáló Nos, akkor kérjük Potocsnik urat, hogy, és kollégáját, hogy reflektáljanak arra, amit hallottunk. Köszönöm mindenkinek a támogatást, aki az ügynökség munkáját támogatja, és ha megengedik, akkor én is saját anyanyelvemen szólalnék meg. Köszönöm, <laughs> But I, I will limit my, my, my... Csak hozzáintéztem egy megjegyzést. Opportunity. I'd also like to take the opportunity, and if it just... Potosnik eh, úrral egyetértünk abban, hogy mennyire hálásak vagyunk önöknek azért, hogy el egyáltalán létrejött az ügynökség, mindig támogattak minket, és a mostani támogatásukat is csak hát, megköszönni tudjuk. Nekem is lenne hozzáfűzni valam. Igen, én is köszönöm Kelly úrnak, Langen úrnak és Federle úrnak a támogató megjegyzéseket. Összességében persze az egész parlamentnek, de az önök szakbizottságának különösképpen, hogy mindig kiálltak mellettünk, költségvetési értelemben is, de hogy tartalmi értelemben is támogatják a munkánkat. Petersen úr kétszer járt Jubjánában, és nagyon konstruktív megbeszéléseket folytatott ott. Ott is jó volt az együttműködés a Clean Energy Packet package ügyében. Két megjegyzésem lenne továbbá mivel nem volt eddig kérdés, és akkor a maradék három percemet erre használom. Garrett mondta, hogy van egyfajta dinamizmus az nra és a, a igazgatóság között. A tanácsi javaslat meg akarja változtatni ezt a jelenlegi dinamikát. Gerett egyik diáján láttuk, hogy mi a jelenlegi szerepe a szabályozó hatóságnak, szabályozó testületnek és az igazgatónak. De vannak olyan témák, aspektusok, ahol nem szükséges a mi véleményünk, nem hallgatnak meg minket. Mi ugye mindenről beszélünk, és inkluzív módon tesszük ezt, de vannak olyan tevékenységek, amelyek években a, a szabályozó testület tagjainek nincsen döntési jogköre, hanem csak az igazgatónak van. A monitoring jelentés, ugye, amelyet évente megírunk, és reméljük, hogy önök is ismerik, az egyes tagállamokkal foglalkozik, feltárja problémákat, késedelmeket, korlátokat, meg nem feleléseket, és az ügynökség, ügynökség ha nem lenne független, nem tudna ilyen megállapításokat tenni, és valós, realista módon vizsgálódni. Én igyekszem mindig minden tagját meghallgatni a szabályozó testületnek, de végül pedig az a dolgunk, hogy mi semleges, objektív képet alkossunk. Teljesen más lenne a dolgok kimenetele, és elnézést hogyha a szabályozó testület tagjainak minden tagállam felé úgy kéne érezzék, hogy meg kell felelniük, akkor nem tudnánk a problémákat ilyen objektíven feltárni. Tehát a jelenlegi rendelet és a kompetent jól azonosítja, hogy mik a testület és mi az igazgató kompetenciája, az ügynökség csak rámutat a jó és kevésbé jó gyakorlatokra. A Remit esetében ugyanez a helyzet. Nekünk kötelességünk is rámutatni ezekre a problémákra. Kellene ezt megváltoztatni. A források hiányát illeti. A Remit óta követeljük, kérjük, könyörgünk, hogy stafírozzanak ki minket jobban a FERC, az, az USA beli szabályozó hatósággal való együttműködésünk eh, egyre hatékonyabb, de nekik háromszor annyi pénzük és emberük van, mint nekünk. Ez nem fair velünk, az európai fogyasztókkal, Európával szemben, mert az európai fogyasztóknak joga lenne, hogy eh, tudják, hogy azok az árak, amiket ők fizetnek az energiáért, azok nem ö, piaci manipuláció eredményeképpen jönnek létre, hanem ha tudnák, hogy van egy rendes piaci felügyelet. Én örülnék, ha megszabadulnánk a remit feladatától, akkor jobban aludnék éjszakánként, de a fogyasztóknak is tartozunk azzal, hogy ezt a munkát korrektül végezzük. Köszönjük a támogatásukat. Lehet, hogy ma utoljára voltam itt az önök bizottságában. Annál inkább szeretném megköszönni, hogy ezen a hosszú, nehéz, rögös úton végig követtek, kísértek, segítettek minket. Köszönjük szépen a zárszót. Mindannyian ö, tudjuk, hogy ö, egyes Európai Uniós országok között milyen szintű az interkonnektivitás, az észak és a dél, a kelet-nyugat vonatkozásában és mekkora a felhasználatlan potenciál. Most ezt részletesen megismerhettük, ismerjük a feladatokat, programokat, kihívásokat, a kollégák ezt kiválóan, plastikusan láttatták velünk. Köszönöm Önöknek, hogy eljöttek, köszönöm a vitát. A jövőben is támogatni fogjuk az ügynökséget, és a tanácssal szemben pedig keményen fogunk tárgyalni, költségvetési értelemben is. Különösképpen arra való tekintettel, hogy a háromoldal egyeztetéseknek lesz egy következő közeli stádiuma, meg szeretnénk mi is erősíteni az acert. Ezek után akkor már csak annyi maradt nekem, hogy bejelentsem, hogy holnap, holnapi programunk elmarad, következő ülésünk 15 órakor kezdődik holnap, tehát délután, és 18.30-ig tart majd. A délelőtti program tehát elmarad. Tudomány és innováció, nyitottság a világra címmel folytatunk eszmecserét majd. A 9. kutatási program, a STOA, az SDS fórum kapcsán Kérem tehát, hogy tudják és továbbítsák, hogy holnap nem kell idejönniük, délután háromkor azonban folytatjuk a munkát az említett témában. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, viszont látásra. Thank you very much, Mr. Chair.